Törökországba kell látogatnom az Iránnal kapcsolatos tárgyalások miatt, úgyhogy a kollégámnak adom át a lehetőséget, hogy részt vegyen a vitán. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη... Kedves kollégák, most a napirend szerint Gomez jelentése következik EU-Líbia megállapodás. Megadom a szót négy percre a jelentéstevőnek, Gomes asszonynak. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Líbiának stratégiai helyzete van az Európa felé irányuló bevándorlás tekintetében és nagyon nagy potenciális tag a Magreben belül következésképpen nagyon fontos az alapértékeknek az elfogadását és a közeledését. Ezért támogatjuk az libiai kapcsolatoknak a fejlesztését egy keretmegállapodás segítségével, és igyekszünk egy alapvető politikai párbeszédet előmozdítani. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy Líbiában egy diktatórikus rendszer uralkodik, ahol nagyon súlyosan megsértették az emberi jogokat, terrorista cselekményeket támogattak. Még akkor is igaz ez, hogyha az utóbbi években az ország bizonyos jeleket mutat, hogy talán ez van egy kis változás. Az Európai Parlamentnek ezért az a véleménye, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor van mód a közeledésre. Színek van az, hogy a Líbia az ENSZ menekültügyi főbiztosával megállapodjon, hogy visszatérhessenek oda a menekültek. Enélkül nem lesz megállapodás. Líbiát eh, meg kell eh, győzni, el kell, hogy fogadja a Genfi menekültügyi megállapodást. Egyszerűen érthetetlen, hogyha az afrikai megállapodásnak tagja, és azt elismeri, akkor a másikat nem minden ö, eh, olyanokat ki kellene zárni, akik ö, ö, nemzetközi védelmet igényelnek, azokat vissza kellene, hogy fogadja, és ezeket az egyezményeket a visszanemtérítéssel együtt kellene alkalmazni. 400 eritreait akartak Libiából kiutasítani, Ilyen nem történhet újra. Az Európai Uniónak rá kell kényszeríteni Libiát arra, hogy legális és szociális intézkedéseket hozzon, hogy az embertelen életkörülményeken változtassanak azok esetében, akik Libiában dolgoznak. Ezek a vándor vendégmunkásoknak is védelemre van szükségük, nem mehetnek a dolgok tovább, akiket egyszerűen rabszolgasorban tartanak és így is kezelnek az embercsempészet és kereskedelem ellen fel kell venni a a küzdelmet. Ez különösen igaz a nők és a gyermekek vonatkozásában, akikre még rosszabb következményekkel van ez. Fontos a Libyán keresztül menő migránsoknak is a megfelelő kezelése. 2010-ben a, ezek a táborok kezdtek kirülni, most ismételten kezdenek megtelni. Líbiának pedig kötelezettséget kellene vállalni a halálbüntetés megszüntetésével kapcsolatban is, és fontos, hogy a, személy az állampolgárság megállapodását is elfogadják, illetve a római megállapodást betartsák. Az együttműködés tekintetében az Európai Uniónak olyan fellépése van szükség, ami segíti az országot a modernizálódás tanácsba, ahol szabad tájékoztatás irányába, illetve a médiák függetlensége felé, és beruházanak a szakszervezetek és egyéb civil társadalmi elemekbe. Tunéziai helyzet is nyilvánvalóan ki kell, hogy hason Libyára, és ezt még Kadafi is meg kell, hogy értse Fontos azt megnézni, hogy mi az történik a Bengázi Egyezménnyel egészségügyi terén és egyéb területeken, nem csak a Bengázi Egyezmény alapján. Nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Bizottság és Líbia között a tárgyalások előre haladottak, még akkor is, hogyha kereskedelmi és energetikai együttműködés területén vannak nehézségek. Szerintünk jó lenne, hogyha Tripoliban létrejönnek a tárgyalások mielőtt, és, és ott követnénk a helyszínen, tudnánk nyomon követni az eseményeket. Kérjük a bizottságtól, hogy részletes információt adjon, hogy milyen eh, pénzügyi eszközöket eh, terveznek a libiai együttműködésre. Remélem, hogy rövidesen megkaphatjuk ezeket az adatokat. Végezetül azzal szeretném befejezni, hogy a parlament megismerte a tanácsnak a, eh, módosi, a tárgyalási mandátumát. Ez így elfogadhatatlan, Köszönöm az együttműködést, lényeges volt ez a munka, és széleskörű konszenzus lehetett elérni egy olyan kérdésben, ami megoszthatott volna bennünket. Füle. Köszönöm szépen, a biztos, bizottság nevében Füle biztos úr a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy hozzászóljak az Európai Unió és Líbia közötti keretmegállapodás tárgyalásainak állásáról. Az Európai Bizottság és a Parlament szorosan együttműködnek a líbiai kérdésekben. Közös érdekünk van, fűződik ahhoz, hogy javítsuk a kapcsolatainkat Líbiával. Ez egy fontos szomszédos ország. Szeretnék gratulálni az önök Magreb kapcsolatokért felelős küldöttségének és Tripoliban jártak, ugye, és kiváló egyezményt kötöttek, amely a libiai parlamenttel való konzultációt lehetővé teszi. Szeretném biztosítani az intézményeink közötti szoros együttműködést. Különös tekintettel szeretném folyamatosan, rendszeresen tájékoztatni az Európai Parlamentet a legutóbbi tárgyalások állásáról a keretmegállapodással kapcsolatban. Tudom, hogy a főtárgyalónk minden egyes tárgyalási forduló után tájékoztatja önöket. Hadd mondjak néhány szót a legutóbbi helyzetről. A kilencedik tárgyalási fordulóra került ö, sor novemberben Tripoliban. A következő január 24 és 26 között lesz Brüsszelben. A tárgyalások megkezdése óta, ez két éve volt, nagy előrelépést tettünk. Gyakorlatilag előzetesen megállapodtunk a preambulumban, és az egyezmény 10 címéből 6-ban. Meg e, sikerült állapodnunk a politikai dialógusban, legalábbis előzetesen, amely az emberi jogi az emberi jogok tiszteletben tartását, a tömegpusztító fegyverek elleni harcot, a terrorizmus elleni harcot tartalmazza. Elmondhatom, hogy Líbia elfogadta azt, hogy rendszeres párbeszédet folytasson az emberi jogokról és a, az alapvető szabadságokról. Ez alapvető célkitűzés volt számunkra. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel ebben a fejezetben. Emellett tudniuk kell, hogy vannak még nyitott kérdések, ilyen az energia és a kereskedelem. Az energia Líbia gazdasági bevételének 70%-át teszik ki, a GDP 70%-át az energiaexportból szerzik, ezért Líbia érdeke, alapvető érdeke fűződik az energiához. A kereskedelmet és említeném, ezen a területen mérsékelt előrelépésre került sor. A két fél folyamatosan találkozik, rendszeresen találkozik, és megpróbálunk ezen két fejezetben minél hamarabb előrelépni. Természetesen vannak nehéz politikai kérdések. Az egyik a romák helyzete, szeretnénk elkötelezettséget vállalni, váll, szeretnének eh, elkötelezettséget vállalni a büntetlenség elleni harcban az Európai Unióval együttműködni ezen a területen. Ami a migrációt illeti, ezen a területen is vannak nehézségek. Eh, Líbia nem eh, hajlandó harmadik országbeli polgárokat visszafogadni. Ez egy különös, különlegesen fontos része a tárgyalásoknak, és a tagállamokkal is egyeztetek majd erről. Ami a migrációt, bevándorlást illeti, hadd mondjam el, hogy Líbia tiszteletben tartja a nemzetközi kötelezettségeit a visszanem fordítással kapcsolatban. Ez fontos pont az Európai Unió számára. Úgy gondoljuk, hogy Líbiának minél hamarabb alá kellene ír, írnia az 1951-es Genfi egyezményt és ennek 61-es jegyzőkönyvét. Mindemellett tudnunk kell azt is, hogy Líbia kifejezésre jutotta, hogy nem kívánja ezt aláírni. Szorosan figyelemmel kísérjük az UNHCR és Líbia közötti tárgyalásokat. Reméljük, hogy megfelelő megoldásra találunk az ENSZ menekültügyi főbiztosságával kapcsolatban, és általánosan elmondhatom, hogy októberben sikerült megállapodásra jutnunk a migrációval kapcsolatos kérdésekben, közte szerepel a nemzetközi védelem, a, a menekültek helyzetének javítása, a migrációs folyamatok kezelése és a határvédelmi kérdések. Ez nagyon fontos, mert Líbiával együtt kell működnünk azért, hogy a nagy kihívásokkal szembenézzünk, hisz, amelyekkel Líbia szembenéz a bevándorlással kapcsolatban. Végül pedig, amikor a tárgyalások lezárulnak, én tudom, hogy a Lisszaboni szerződés 218-as cikke mit ír elő számunkra a tárgyalási irányelvekkel kapcsolatban, és az ezen dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban a tanács megvizsgálta az önök kérését, és el kell mondanom, hogy ez a vita lezárult, ez a vizsgálat lezárult, és a tanács lehetővé tette az Európai Unió és Libia közötti keretmegalapodás tárgyalási irányelveihez való hozzáférést. A tanács tájékoztatta az AFET elnökét erről a döntésről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Kaszolidis úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! A 2009-es tanács prioritásként ismerte el, hogy Líbiával és Törökországgal visszafogadási egyezményeket kötni, hiszen ezek fő kapui az Európába irányuló jogtalan bevándorlásnak. A líbiai kapu Máltát és Olaszországot érinti elsősorban a máltai tömeges jogtalan bevándorlás az ország demográfiai összetételének megváltozásával fenyege. Bár ezt mindenki elismeri, gyakorlatilag kevés intézkedés történik. A Máltába érkezők száma csak akkor csökkent, amikor Olaszország kétoldalú megállapodást kötött Líbiával, és azóta a partokat és a kikötőket közösen járőrözik keretmegállapodást készülünk kötni Líbiával, kemény tárgyalásokat kell lefolytatni, de támogatjuk a bizottság erőfeszítéseit, amíg csak sikere nem viszi ezt a megállapodást a bevándorlási és együttműködési együttműködéshez, amit októberben kötöttünk, gratulálunk, hiszen itt a menedékérők helyzetének rendezéséről, a szárazföldi határokról van szó, a migrációs fluxus kezeléséről, az afrikai együttműködésről, a fogvatartási körülmények, a halálbüntetés, a kínzás miatt aggájaink vannak, viszont a visszafogadási egyezmény nagyon fontos. Természetesen a menedékérők, menedékesek védelmet kell, hogy élvezzenek, illetve a nem visszafordítás elve mindenkire vonatkozik. Köszönöm. Jó, Grazie, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az a munka, amit Gomes asszony elvégzett, eh, nagyon komoly hozzájárulást jelent ahhoz a munkához, amit a bizottságnak kell végeznie ahhoz, hogy jobban meghatározza a megállapodás vonalait. Ez fontos az afrikai biztonság szempontjából, az energetikai területen és a Libyán keresztül érkező bevándorlók szempontjából is. Ezért fontos, hogy egy európai stratégia legyen, és Libyát egy nemzetközi gazdasági stratégiába integráljuk. Ahhoz, hogy ezt a célt elérhessük, ehhez bizonyos feltételeket kell előírni Líbiának, és ezre irányul az ajánlás is. Ez a bevándorlást is érinti. Libia jelenleg bevándorlás szempontjából egy tranzitország. Ez nagyon fontos kérdés, de ezt nem lehet kizárólag biztonsági szempontból vizsgálni, sem a bevándorlás megállítását, sem pedig a visszafordítást. Fontos, hogy az áramlatokat szociális szempontból is kezeljük, és felismerjük, hogy miért vannak ezek, illetve a politikai menekülteket is külön kell kezelni, és Libyának a Genfi megállapodást el kell, hogy fogadja a, Genfi Egyezményt. Ez nagyon fontos a bevándoroltak életkörülményének javítása szempontjából is. Egy fontos országról van szó, és ahol fontos ugyanakkor a demokráciát szélesíteni ahogy ezt mutatták a tunéziai események is. Végezetül egy ajánlás. Szeretném, hogyha a bilaterális megállapodásokra eh, is foglalkoznánk. Ezek mindenképpen eh, hozzájárulnak a problémák megoldásához, azonban ez önmagában nem jelent megoldást. Például az a probléma, amit tapasztalunk az olasz eh, halászok esetében, nagyon jól mutatja, hogy a bilaterális kapcsolatok ezeket a problémákat nem oldják meg Ugyanakkor a ö, ö, partnerségi és szomszédsági programok keretében mindezeket a, a helyzetet ö, új kontextusba kell helyezni Líbia esetében fontos, hogy a, egy mandátumot adjon a tanács a keretmegállapodásra vonatkozóan, és meg kell változtatni a tárgyalásnak a ritmusát, és jobban be kell vonni a parlamentet az új politikáknak a kialakításában, Dél-Európa vonatkozásában. Köszönöm szépen, ajuland, asszony következik a liberálisok részéről másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, megpróbálta összeegyeztetni az Európai Parlament összes frakciójának az álláspontját. Ebben a jelentésben szeretném kiemelni annak fontosságát, hogy a libiai bevándorlók helyzetét megvizsgáljuk akik megpróbálnak a földközi tengeren átkelni. Én tudom és megértem egyes déli tagállamoknak a e, problémáit, aggodalmait az illegális bevándorlásokkal kapcsolat, bevándorlással kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy ez micsoda költségeket vet fel. Azonban a tagállamok érdekeit figyelembe, figyelembe véve, emellett mégsem lehet elfeledkezni az európai értékekről. Az Európai Unió nem engedheti meg, hogy hogy menekül, menedéket keresők véret apadjon a kezéhez. Az Európai Unió és tagállamainak egyezményei Libiával nem vezethet embertelen bánásmódhoz. Én azt hallottam öntől, biztos úr, hogy ön látja az előrelépést az eu libiai mm, tárgyalások során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Brandner asszony következik a zöldek nevében két perc. Köszönöm. Nem szépen, akár csak Tunézia esetében azt tapasztaljuk, hogy az emberi jogok sérülnek, és nagyon szégyenletes az EU számára, hogy az Európai Unió ezt a diktatúrát évekig támogatta. Még rosszabb az, hogy most Líbiában is elköveti az EU ezt a hibát, hogyha nem változik a helyzet, akkor újabb diktatúrák alakulnak ki a határőrizet szlogenje alatt. A Kadhafi rendszer rendszeresen megsértette állampolgári emberi jogait és a migráns dolgozókét is az Európai Unió naivan keretegyezményt akar most megtárgyalni, mindenképpen ö, ö, szavatolni kell, hogy a következő garanciák teljesüljenek. Először is az ENSZ menedékjogi egyezményét át kell vennie Líbiának, a migránsok megfelelő védelmét meg kell valósítani, a vissza nem fordítás elvét alkalmaznia kell, a harmadik feltétel pedig az embertelen és megalázó bánásmódnak véget kell vetni a fogvatartottak esetében. Nem hiszem, hogy hamar megköthetnénk ezt a keretmegállapodást. megállapodást Ráadásul a parlamentet a tárgyalási folyamat minden szakaszába be kell vonni. A zöldek mindenképpen ellenzik a piszkos alkukat az, a Kadafőz hasonló diktátorokkal, hiszen az ő rendszerük semmiképpen nem felel meg az EU elvárásainak akár csak Tunéziában most láthatjuk, hogy csak egy demokratikus ország lehet igazán stabil. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az egyszer nevében Tanok úr következik. Az emberi jogokat rutinszerűen meg, megsértik. Kadhafi soha nem választották meg, 41 évvel ezelőtt hatalomra került a politikai pártokat betiltották. Kadhafi Afrika eh, Fidel Castroja úgy próbálja bemutatni magát, mint aki segít az embereken, mint akinek nincs is formális szerepe az állami hierarchiában. Mi tudjuk azonban az Egyesült Királyságban, hogy ő a terrorizmus támogatja, a Lockerbie eh, eset is ezt mutatta. Azt gondolom, hogy eh, igazából a kiszámíthatatlan Kadhafit Eh, teljesen figyelmen kívül hagyná a nyugat akkor, hogyha Líbia nem ülne akkora olajtartalékon. Ez azonban érdekesé teszi Európa számára is ezt az országot belátjuk azt, pragmatikus eh, szükségek vannak, szükségletek merülnek fel az a kapcsolatban, hogy tárgyaljunk Líbiával, ezért akarjuk a keret megállapodást aláírni. Kadhafi valószínűleg dinasztikus örökösödési folyamatként egyik fiának fogja hamarosan átadni a hatalmat. Köszönöm szépen, most pedig az Egyesült Baloldal nevében Hadji Giorú képviselő következik. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani, eh, kiváló munkát végzett a jelentéstevő, és nagyon hálás vagyok azért, hogy eh, sokan itt vannak ezen a vitán. Nagyon érzékeny földközi tengeri országról van szó. Nagyon eh, fontos az együttműködés ezen a területen a az egyenlőségen alapuló együttműködés, de közben figyelembe kell venni azt, hogy a földközi tengeri térségben különböző fejlettségi országok vannak az Európai Unió és a többi földközi tengeri ország között is. Az együttműködés a békét szolgálja. Olyan párbeszédre van szükség, amely a kölcsönös tiszteleten alapul, és Emellett szeretnénk erősíteni a Libiával való kapcsolatainkat, de persze vannak vitatott témák, amelyeket különösen figyelembe kell, vinni, figyelembe kell venni a tárgyalások során. Gondolok a menekültekre, bevándorlókra, a visszafordítási, visszafogadási egyezményre. Van egy visszafogadási egyezmény, amely, illetve ennek az egyezménynek, a keretegyezmény részét kellene, hogy képeznie. Anél, hogyha anélkül fogadjuk ezt el, hogy a megfelelő reformokat bevezessék annak érdekében, hogy a bevándorlók helyzetét javítsák, akkor ezzel az emberi jogok megsértéséhez járulnánk hozzá és a menekülteket visszafordítanánk, kényszer, arra kényszerítenénk őket, hogy visszatérjenek egy olyan országba, amely a biztonságukat nem tudja garantálni, és ahol nincs minimális jövedelmük sem. lehetővé kell tennünk az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a jelenlétét, beszélnünk kell a halálbüntetésről, Ezeket a dolgokat meg kell oldani, mielőtt, meg, mielőtt keretegyezményt írunk alá. Köszönöm szépen, most az EFT nevében Provera úr következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, én nagyon támogatom a keret megállapodást Líbia és az Európai Unió között, mert ez mindenképpen egy előrelépés a múlthoz képest. Fontos kérdések vetődnek fel, mint a bevándorlás, az egészségügy, a gazdaság kérdése, illetve az egészségügyön belül az éjsz elleni küzdelem, Valami mint az energetikai kérdések. A másik kérdés a terrorista tevékenységek libiai ellenőrzése nem csak saját területen, hanem az ország déli határain is. Itten bizonyos előrelépés történt, van megoldás a tanács és a libiai kormány között alapkérdésekben, mint például a romáknak a státusza és a menekültek ügyében. Természetesen még sokat tennivaló, de nagyon fontos, hogy az Európai Parlament támogassa a már letárgyalt megállapodásokat, és ezeket ne kérdőjelezze tesse meg, mert ez azt jelenthetné, hogy még az eddig elért eredményeket is elveszítjük. Azt kívánom, hogy az együttműködés, illetve remélem, hogy az együttműködés az Unió és a Libia között olyan eredményeket fog legalább hozni, mint a libiai olasz megalapodás, ami egyébként lehetővé tette, hogy lezárjuk a gyarmatosítási időszakkal kapcsolatos fejezetet és nem lehet mindig megválasztani a saját érdekeit az embernek. Madlena úr két percben. Köszönöm szépen. Amennyiben az Európai Bizottság egy új exportterméket gondol kifejleszteni, Líbia tud ugyan termék, terméket, olajtermékeket, származékokat exportálni, ugyanakkor viszont zsarolni is tudja Európát. Egyszerűen beszorítják a, a migránsokat ebbe az országba, és most ehhez a politikához még 5 millió eurót is kapott Kaddafi. Én nem bízom benne, egy centet sem bíznék rá ami történt az elmúlt években, Kadhafi azt követelte, hogy több milliárdot fizessen ki az Európai Unió. Kadhafi sokkal több pénzt akar, és azért akar pénzt, hogy Európa E, Kadafi szerint e, az iszlámnak kellene európai vallássá lenni. Ő gyakorlatilag elutasítja, és a sáriának a szigorú alkalmazását kívánja, és azzal fenyeget, hogy 30 millió, ha ez nem lesz, akkor 30 millió afrikait indít el Európába, és dzsihádot hirdet Svájc ellen. Nem lehet Kadafit díjazni, hanem meg kell büntetni abban az esetben, hogyha átengedi, a, ide, ide küldi a menekülteket, és nem lehet ezeket visszaküldeni Afrikába egyszerűen kihasználja a lehetőségeket, és még további támogatást is kap. És egyre na, több lehetőségük lesz, hogy betelepüljenek ide. Vissza kell igenis küldeni őket. Egy megfelelő menedékjogi politikával kell, hogy rendelkezünk. Jelenleg ez nem kellően e, erős. Svensson, je, nem Köszönöm szépen, Svensson úr. Következik másfél perc. Nationella avtal Nos, egy nemzetközi egyezményről van szó, Líbia azonban már számos nemzetközi egyezményt aláírt, amelyet aztán nem írt, amelyet aztán nem tartott be. A botrány az, hogy nem működnek a, együtt az UNHCR-rel, holott az Emberi Jogi Tanácsban van helyük. Líbia keres, kereskedelmi partnere az Európai Unió. Az Európai Uniónak kötelezni kellene Líbiát arra, hogy az emberi jogokat tartsa be, tartsa tiszteletbe. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan kezelik a, menekülteket. Addig, amíg nem teszik lehetővé az UNHCR hivatalos jelenlétét Líbiában, addig nagyon is árgus szemekkel figyeljük azt, hogy Líbia hogyan kezeli a menekülteket. Líbia megbízhatatlan, és most az Európai Unió kereszt egyezményt akar aláírni. Mit jelent ez egyáltalán? Mit jelent a keretegyezmény Kadafinak? Nincsenek Kadafi rendszerében az emberi jogi jogsértéseknek korlátai. Tudjuk, hogy a bevándorló munkavállalókat diszkriminálják, az afrikai migráns munkavállalókat diszkriminálják, ezért nekünk a feladatunk az emberi jogok tiszteletben tartásának a kikényszerítése, és nem szabad megengedni, hogy az embereket, menekülteket a kínzással és embertelen bánásmóddal fenyegető rezsimnek adjunk át. Ezt követeli az Európai Unió. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Keretú asszony, következik más két és fél perc. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztos úr, Líbia az Európai Unió harmadik legfontosabb gáz és, földgáz, és kőolaj szállítója, és az EU a legfontosabb kereskedelmi partnere Líbiának. Nagyon jelentős a kereskedelem, ezért figyelembe kell vennünk Tripoli demokratikus lépéseit, vagy demokrácia felé tett lépéseit a hosszas elszigeteltség után egyfajta nyitást tapasztalható. Persze nem csak a gazdasági kapcsolatok fontosak, vannak értékek, amelyekről nem mondhatunk le. Líbia már nem támogatja a terrorizmust, lemondott a nukleáris programjáról és Líbia szabadon engedte a halára ítélt bolgár ápolónőket is, és európai államokkal megállapodásokat kötött. Azt hiszem, hogy bíztatni, ösztönözni kell a haladást, és azt hiszem, hogy megfelelő morális alapja van az EU-Líbia kapcsolatoknak. Gomes asszony jelentése, amit gratulálok Gomes asszonynak, kimondja, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Egy évvel ezelőtt állásfoglalást fogadtunk el, amiben azt kértük Líbiától, hogy mondjon le a halálbüntetésről. Úgy gondolom, hogy folytatni kell ezt az erőfeszítést. Azt kell kérni, követelni Líbiától, hogy a nemzetközi szabályokat tartsák be az emberi méltányosság terén. Nagyon gyakran a menekültekkel rosszul bánnak, illetve visszafordítják a határól származási országukba úgy, hogy a jogaikat nem tartják tiszteletben abban az államban. Az is fontos, hogy nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy Líbia menedékjogi szabályozást fogadjon el, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztossága irodát nyithasson az országban, és foglalkozhasson ezekkel a fontos kérdésekkel, ami a visszafogadást illeti a keret megállapodásnak ez is részét képezi. azt kérem a tanástól, hogy mondjon le erről a szándékról, ugyanis olyan országokba való visszaszállításról lenne szó, amelyek nem tartják be az emberi jogokat. Berlusconi úr politikája semmiképpen nem lett mint a számunkra. Köszönöm. Álfánó asszony következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kevéssé hihető, hogy az európai intézmények egy olyan diktatórikus országgal akarnak megállapodást kötni, mint Líbia. Értem, hogy fontos kereskedelmi és gazdasági partner a földközi tengeri térségben Líbia, de az emberi jogok nem lehetnek másodlagosak. Fontos, hogy hiteles párbeszédet kezdhessünk Líbiával. Ehhez nagyon fontos, hogy az ENSZ Genfi egyezményét Líbia átvegye, ahhoz csatlakozzon. az embereket érő üldöztetést, kínzást, gyilkosságokat be kell fejezni. Több ezer segélykérést kaptunk líbiai állampolgároktól, akik hosszú időre börtönbe kerültek. Nem nagyon vannak állampolgári politikai jogai a líbiaiaknak, gyülekezési szólásszabadságról nem beszélhetünk, úgyhogy ezt a megállapodást kell alakítani a B szekciót önkéntességkel tenni, legalábbis az olasz delegáció ilyen irányban fog szavazni. Olyan megállapodásra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy közösen kezeljük a menedék áramlatot, vagy menekült áramlatokat embereket bebörtönöztek, mindenféle szörnyűségekkel vádol a rendszer, megakadályozzák, hogy a munkájukat végezzék. Ilyen diktatorokkal, terroristákkal nem szabad megállapodást kötnünk nem multicég vezetői vagyunk. Most Lótra asszony következik. Először is köszönetet szeretnék mondani Gomez asszonynak, aki lehetővé teszi, hogy tárgyaljunk egy keretmegállapodás mandátumról, és a tunéziai példa azt kellene, hogy sugalja számunkra, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Nem lehet itten különböző megelégedettséget érezni tárgyalás kapcsán, és az, a attól nem lehetünk elégedettek, hogy Kadafi elfogadott valamilyen referenciát, egy utalást az emberi jogokra, mert ez az ország rendszeresen megsérti ezeket a szabályokat. És azok a menekültek, akik ide érkeznek partjainkra, azok mind arról számolnak be, hogy inkább a tengerbe fulladni, mint visszamenni Líbiába, mert a nőknek a megerőszakolása, a rasszizmus, a visszafordítás és egyebek nagyon súlyosak és rosszak, és ezek ezek a migránsoknak az, az érdek, értékeit sérti. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezen személyeknek a helyzetén javítsunk. Ez szerintem nagyon ö, sürgős, és a ö, mi nekünk kell a, az ENSZ fő menekültügyi főbiztossága által azonosított személyeknek az elhelyezésről meg, ö, megoldást kell találni és fontos, hogy megerősíthessük minden esetben ezt. Az, hogy nem szabályos helyzetben lévő migránsokat ide visszaküldhessünk, szerintem még nagyon hosszú az út, hogyha valóban azt akarjuk, hogy a kitűzött céljainkat betartsuk, azokat, amik a szerződésekben szerepelnek külügyi vonatkozásban. Kambel képviselő következik. Tisztelt elnök úr, 2007-ben tagadták azt, az öt ö, ö, bolgár ö, ta, ö, ápolónőnek a, ö, az ügyét, és ezek végül is, ö, és ez volt az az ország, amelyik felelős volt a Locker, Lockerbie merényletért, és egyéb fegyverkereskedelemben is érintett itt gyakorlatilag a ö, fegyvereket a ö, foglyokért megállapodások jöttek létre. Utána jött a migrációnak az ellenőrzése. A, a London Times beszámolt arról, hogy ö, most hirtelen Kína ellen akarnak fordulni a Tiananmen téri mészárlás miatt. Ez egy nagy hátrányt jelent az Európai Unió-Kína együttműködés területén. Szerintem ez nem, ez aztán akadályozza az eurónak a megmentését is, ugyebár. Ez és kollektív biztonságról beszélünk, de csak a kínaiaknak van elők pénzük ahhoz, hogy megmentsék az eurót. A 2,9 trillió dollár a kínaiaknak a tartalékai, ez több, mint a spanyol-portugál bankoknak az összes pénze, és ugyanakkor ott is ezreket végeznek ki évente. Tehát az a kérdés, hogy mennyire képes lesüllyedni az Európai Unióhoz, hogy megmentse az euróját. Mölcer úr, köszönöm szépen, elnök úr. A tunéziai események a Magreb szomszédos országokat, országokra is elterjedt, ezek nagy részben diktatúrák. Természetesen ez az átalakulás a demokráciának is lehetőséget ad, de csak akkor, hogyha nem az iszlám fundamentesnek használják ezt ki. Természetesen ez menekült hullámokat is kivált. Az afrikai országokkal való szorosabb együttműködés fontos a menekült ügye megoldására. Gaddafi követelése, hogy az Európai Unió Afrikának 5 milliárd eurót adjon az illegális bevándorlók elleni harcra, ez a rossz irányba mutat. Az Európai Unió országai már milliárdokat fizetnek fejlesztési segítségnyújtásra, ezt felül kell vizsgálni, hogy ne a diktatúrák és a korrupció virágozzon ezekből. Az Európai Unió külügyi politikájában az, ezekre az országokra külön oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Krasztár Dörfer úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, Füle úr. Nők, férfiak, gyermekek keresnek nálunk védelmet, mert az életük veszélyben forog. Felelősek vagyunk értük egyrészt erkölcsileg, az európai gyakran elfelejtik a történelmüket és az ebből levezetendő erkölcsi kötelezettségüket, másrészt pedig azokat az egyezményeket, amelyeket aláírtunk. A felelősséget viselők a terhet is viselik. Ezt a terhet igazságosan kell elosztani a tagállamok között. Ez nem jelenti azt, hogy egy, egy néhány kevés ország vállalja a felelősség oroszlán részét azok az országok, amelyek véletlenül éppen az Európai Unió külső határain vannak, vagy remélem, hogy jól értjük magunkat, egymást, hogyha az emberek, meg, ha meg tudjuk akadályozni azt, hogy az emberek útnak induljanak, olyan útnak induljanak, eh, amely eh, az életüket veszélyeztetheti, az jó. De eh, Kadhafi rendszerében nem erről van szó, nem embereket akarnak megmenteni. Az Európai Unió nem lehet cinkos egy olyan rezsimnek, amely az emberi jogokat lábbal tiporja. Én ott voltam Líbiában, én láttam, hogy mi a helyzet, beszéltem az illetékesekkel. Nem az emberi jogokról van szó, nem az emberek védelméről van szó. Azt mondják ugye, hogy nem kapnak tőlünk járőrhajókat, azért pedig nekik arra szükségük lenne, hogy jobban védjék a határaikat. Most a saját értékeinket akarjuk elárulni az egyezmény oldalán. Én szerintem ez nem megfelelő. Fontosnak tartom, hogy a tárgyalási mandátumot mindenki láthassa, megismerhesse az európai parlamenti képviselők részéről, mert ez nem titkos diplomáciai öm, kérdés. Ez is egy olyan dolog, amelyet nem szabad elfelejtenünk, és azt kérem, ezt kérem öntől, Gomes asszony is említette a legfontosabb pontokat, amely pontoknak, pontokat tartalmaznia kellene a Katafivel kötött egyezménynek. Köszönöm szépen, most a spontán hozzászólások következnek. Puzutil úr, egy perc. Grazie, Sir President. Dawk li huma mal... Köszönöm szépen elnök úr. Azok, akik a Líbiával kötött megállapodás ellen vannak, figyelembe kell, hogy vegyék, hogy ők szomszédaink, és nem hagyhatjuk őket figyelmen kívül, hiszen együtt kell velük élni, akkor is, hogyha nem szeretjük feltétlenül mindazt, amit csinálnak. Nagyon könnyű azoknak a kollégáknak, akik nem Líbia szomszédos államaiból érkeztek, hogy a megállapodás ellen beszélnek, de sokkal nehezebb helyzetben vannak azok, akik a földközi-tengeri országokban, Líbia szomszédságában élnek, és kénytelenek együttműködni Líbiával a megállapodásnak kell, hogy legyen egy fejezete, ami a migrációval foglalkozik, és a visszafogadásról is bizony meg kell állapodni ebben. Ugyanakkor ki kell, hogy mondja ez a megállapodás, hogy nemzetközi védelmet kell biztosítani minden menedékkérőnek. Lepto. A kirjus Milan Mon, jelen Lepto. Presidente, Tisztelt elnök úr, ez a vita a lbiáról egy olyan időszakban kerül sor, amikor nagyon nagy változások vannak a mediterrán térség más országaiban, Tunéziában például. Mindig úgy gondoltuk, hogy az Európai Uniónak reformokat kell követelnie a mediterrán térségben azért, hogy ottan egy szabadság és fejlődés övezete alakuljon ki. Egy pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy az uniós politika nem fordulhat kizárólag egy státuszkóra. Most nem erről szeretnék beszélni, hanem a keret megállapodásról. Kétségtelenül a migrációs folyamatok kérdésében együtt kell működni Líbiával, és az illegális bevándorlókkal is foglalkozni kell, ugyanúgy, ahogy ez minden Európai Uniós megállapodásban is van. Hogyha Líbia ezt nem fogadja el, az nagyon káros lenne, mert Líbia tranzitország, és akkor ez egy nagyon negatív üzenet lenne a Algériával, Marokkóval folytatandó tárgyalások esetében, mert ezekkel az országokkal is visszafogadási megállapodást akarunk kötni. És el kell érni a libiai hatóságoknál, hogy fogadják vissza a menekülteket, és alkalmazzák a visszanemfordítási elvét. Végezetül pedig Jakulino úr egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon kényes kérdésről van szó. Láttuk az elmúlt napok véres eseményeit Tunéziában. Nagyon súlyos lenne, hogyha nem vennénk figyelembe azokat a követeléseket, hogy szükséges Libiával megerősíteni a kapcsolatokat. Ez alapvetően fontos szerepet játszik a migráns folyamatok szabályozásában. Minden ellentmondásával együtt. Gomes asszonyjal együtt jártam Líbiában, és kétségtelen, hogy egy keretmegállapodás hozzájárulás tehenne a terrorizmus elleni küzdelemhez, segíthetné az energetikai kérdéseket, az alapvető szabadságjogokat. Nem szabad a Magrebet, Magrebre vagy a Libiára odafigyelni, súlyos hiba lenne. Van egy referencia itten, és Olaszország kötött egy megállapodást, és ezt figyelembe kéne venni a keret megállapodásban is. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Füle úrnak a bizottság részéről. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a parlament képviselőjének, és és a jelentés készítőjének, Gomes asszonynak is egy részletes adatokat fogok adni a 2011-re vonattől 2013-ig vonatkozó időszakra. 16 millió euró kapott a program Libia esetében kétségtelen, hogy egyes témák problematikusak. Ugyanakkor az Európai Unió azt a megoldást választotta, hogy kapcsolatokat épít Líbiával annak érdekében, hogy minden kérdéssel nyitottan tudjon tárgyalni, még a legkényesebbekről is, az emberi, jogi, emberi jogoknak a megsértéséről, szabadságjogról, a migránsok jogairól meglátogattam Célia Manströmmel egy börtönt a libiai sivatagban múlt évben. Tehát nincsenek kétségeim az a kapcsolatban, hogy milyen kihívás előtt állunk. Lehetőségem volt arra is, hogy megértsem, milyen alternatívák vannak, milyen alternatívákkal rendelkezünk, megint csak a migrációs területen, és hagyd tegyek hozzá még egy harmadik személyes megjegyzést. Ezekben a tárgyalásokban senkit sem díjazunk, hanem a saját érdekeinkkel igyekszünk ügyelni, és a saját értékeinket kívánjuk érvényre juttatni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Líbia készséget mutatott arra, hogy elmélyítse a kapcsolatokat az Unióval, ez véleményem szerint pozitív, és az Uniónak ezt a kötelezettségvállalási politikát kell folytatnia elkötelezett vagyok amellett, hogy ez teljes átláthatóságban történjen, és vegyük figyelembe az Európai Parlamentnek a véleményét. Köszönöm. Finally, taking the... Végül Átvéve az elnökséget, kérem eh, a jelentés készítőjét, Anna Gomes asszonyt, hogy eh, legyen kedves eh, összefoglalni a jelentését. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönöm az összes kollégának, aki hozzászólt. Ez a vita eh, jól mutatja, hogy milyen dilemma előtt állunk. Mondjam el önöknek, hogy eh, én is eh, jártam ugye Líbiában, Panzeri úr által vezetett delegációval múlt novemberben, és az volt a végkövetkeztetésem akkor, hogy mindenképpen be kell vonni Líbiát a továbbiakban is az együttműködésbe nem lenne jó, hogyha megszakadna a párbeszéd. Pontosan azért, mert humanitárius kötelezettségeink vannak a Líbiában oly, olyan sokat szenvedő emberekkel szemben, és különösen a migránsok vonatkozásában, akik átutaznak Líbián, az ő helyzetükön javítani kell. Fontos Líbia bevonása, ez a rendszer elszigetelten működött nagyon hosszú ideig ugyanis. Az, a nehézségek ellenére, annak ellenére, hogy nyilván nincs olyan illúziónk, hogy hamarosan megállapodásra jutunk, mindenképpen folytatnunk kell. Véleményem szerint ez egyértelmű is. Ebből a szempontból a Tripoliban létrejövő EU delegáció nagyon fontos. Többen mondták, hogy az, ami Tunéziában ma történik, történik, Líbiára is kiterjedhet, annak ellenére, hogy más a helyzet Líbiában, nagyon sok szempontból különbözik a helyzet, hiszen az emberek teljes mértékben a kőolajbevételekből élnek, ugyanakkor és a különböző felfogások ellenére úgy gondolom, hogy elkötelezettek vagyunk a tárgyalások folytatása mellett, és a tájékoztatás, amit kaptunk, azok nagyon hasznos volt. Továbbra is monitorozni fogjuk a tárgyalásokat, ajánlásokat fogunk tenni, Szerintem körű konszenzusra jutottunk az elnék előadókkal együtt, és másokkal is. Egyértelmű a mondani valónk a tanácsnak, a bizottságnak, amely ugye tárgyal, illetve a líbiai tárgyaló partnereknek. Vannak bizonyos olyan feltételek, amelyekből nem engedhetünk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a bilaterális kapcsolatokban, illetve az emberi jogok tisztelben tartásában, mert ez nagyon fontos Líbiában. Köszönöm szépen mindenkinek. Lőasszony, a hozzászólását és ezzel a vitát berekeztem. A szavazásra holnap délben twelve órakor kerül sor.